Az elnök. Señorías, el primer punto que vamos a tratar es la... Hölgyeim és uraim, az első pont, amivel foglalkozunk, az egy szóbeli választ igénylő kérdés a bizottság felé a munkavállalók szabad mozgását illetően, a román és a bolgár állampolgárokat érintő ideiglenes korlátozások az Európai Unió munkaerőpiacán. Első hozzászólóként Plum asszony szó. Domnule komisár! Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr!